Okay, colleagues. Kedves kollégák, az, az AFET raport jelentéstevője szavazni kell, hogy menjen, ezért el kell kezdenünk. Tehát a 17-es napi rendi pont. Üdvözöljük a bizottságnak a képviselőit a nyári szünet után. Tehát a 17-es napirendi pont jön, az időközi jelentés a 2021-20 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről a parlament álláspontjáról kell döntenünk. A bizottság most már a következő MFF-ről, tehát a többéves pénzügyi keretről benyújtotta a javaslatát, és a szakbizottság már elfogadta a jelentését, ami az együttműködésről és a humanitáris segítségről szól. A jelentéstevő ezekben a dokumentumokban újra megerősítette, hogy az új MFF külön fejlesztési és humanitárius segítségi eszközöket kell a fejlődés a különböző dolgok alakulása miatt, hogy létrehozzon. Ezt még a bizottságnak a javaslata előtt bemutattuk, és most a bizottság elkészítette ezt a csomagot, és ebben benne van, vannak egyes rendeletek, az MDICI, a, a, a szomszédsági fejlesztési és nemzetközi együttműködési eszköz, ebben benne van a DCI és a szomszédség politika is a, külön van a humanitárius segítség eszköze, és a, a szakbizottságok elnökei és az elnökök testülete elfogadta ezt az NDICI jelentést, és az együttdöntési eljárás során az AFET-tel ezt elfogadjuk, és Frank Engel és Charles Görens a jelentéstevők itt a Költségvetési Bizottság, a Felelős Bizottság, az MFF-ért. Mi egy időközi jelentést fogunk elkészíteni, amelyet a novemberi plenárison fogadunk el. És ezért nem az új eszközről van szó, hanem az egész MFF-ről, a bizottság javaslatáról. Tehát Frank Engel a jelentéstevő, és Paul Rubög is ö, itt van, aki az előző véleményt készítette el, és most az övé Frank Engeli. Köszönöm szépen, Linda, és elnézést kérek, ha két perc múlva el kell tűnnöm, mert lesz egy szavazás, amin jelen kell lennem. Ez a jelentés, amelyet az MFF részére készítettünk, a Fejlesztési Bizottság esetében logikusan kapcsolatban van a szomszédsági és a fejlesztési eszközökkel. Nyilvánvalóan több kérdéssel is foglalkozni kell, többek között azzal is, hogy a bizottság milyen álláspontot foglal ezzel a kapcsolatba, illetve mennyibe kerül az Európai Uniónak az, hogy egy külföldi helyszínen jelen van. Az én személyes álláspontom az, hogy én egyetértek ezzel a kérdéssel és magát a jelentésemet is ez a kérdés befolyásolja figyelemmel vagyunk a bizottság új megközelítésére, és ez az új megközelítés azt jelenti, hogy könnyebben tudjuk megvalósítani a célkitűzéseinket, és a szerződés 208-as cikkeivel kapcsolatban is, ugye, ami a szegénység elleni küzdelemmel áll összhangban 0,7 százaléka a fejlesztési eszközöknek erre a célra kell, hogy fordítódjon a következő tervezési időszakban. Ezen kívül ugye azt is kértük, hogy, ha, hogy az Európai Fejlesztési Alap jelenjen meg ennek megfelelően a költségvetésben is, hogyha az megtörténik, akkor ez örömmel fog bennünket eltölteni. Na most 15 ezer karakter leütés, összesen ez a vélemény, tehát rövidre fogtam a, a dolgot. Megbeszéltem én a kollégákkal a kérdéseket, és kértem mindenkit, hogy adja be a módosítási indítványait, és a legtöbb ugye a külső kapcsolatok finanszírozásával függ össze. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és az MFF előtt is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és akkor is nagyon bonyolult és nehéz volt. Kollégák, akik szeretnének hozzászólni? Sár? Norbert? Nem, Sár. Te, va- te vagy ugye, vagy ön a, a másik jelentéstevő. Jó, rendben van, tehát az elején vagyunk a dolgoknak. A leglényegesebb dolog, hogy a célkitűzéseket megvalósítsuk. Tehát a végső fejlesztési európai konszenzust kellene kialakítani. Nagyon erősek vagyunk, amikor ígéreteket kell tenni, de amikor ezeknek a betartásáról van szó, akkor a tehetetlenségünkre mindenféle érvet fel tudunk hozni. Tehát a célkitűzéseket illetően jobban össze kell tartanunk, és létre kell hozni az eszközöket ehhez. Mert ezek veszélyeztetik különben a sikerességét. Tehát, mint mondtam, elején vagyunk még a munkának, tehát azt kell tudnunk, Nos, tehát a kérdés az, hogy fekete vagy fehér de a helyzet, tehát van-e e, eszközünk, e, amelyekkel e, tudjuk, tudjuk a célkitűzéseket elérni, vagy pedig a külső politikákat, a külpolitikát illetően tulajdonképpen töredékes a a megoldás. Tehát a kérdés az, hogy melyik felel meg leginkább a piacnak. nyilvánvalóan a költségvetés tervezett remélhetőleg sikeres lesz, de tulajdonképpen ezt a közleményt még nem teljesítettük, hiszen a megszerzett jogok, amelyeket az évek során megszereztek, az, az azt is jelenti, hogy teljesíteni kell a feladatokat, és hogyha az új eszközök, tehát az európai fejlesztési alapot valóban integráljuk, akkor nem tudjuk, hogy mi változik. Tehát tulajdonképpen egyelőre csak a saját előjogainkat, szórakozásainkat védjük meg inkább sokkal határozottabban kell megvitatni a kérdéseket, azért, hogy a célkitűzéseket ezeket az eszközöket oda rendeljük ahhoz, ami szükséges, nem pedig bonyolítsuk inkább az életet. És remélem, hogy mint ahogy már volt korábban, és többször is visszatérhetünk ezekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Más kolléga szeretne esetleg szót. Norbert Neusser. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a véleményt. Úgy gondolom, hogy az alapelvek ezzel kapcsolatban szívesen meg tudunk állapodni. A parlamenti jogokat szeretnénk a továbbiakban is szem előtt tartani és megerősíteni, hogy a tagállamokkal esetleg konfliktusok alakulnak ki, az is teljesen világos és várható, azonban sajnos Frank Engel már nincs itt, de szívesen megkérdeztem volna tőle, hogy hogy ezzel a pozícióval hogyan különböztetjük meg magunkat az előző pozíciótól, amelyet ugye a bizottság képviselt, ugyanis vannak különbségek. Úgy gondolom, hogy itt egy új vonalat vázolt fel, vagy követ Frank Engel. A a következő pár hubik. Én úgy gondolom, hogy az MFF tárgyalások jelen, mostani alkalommal kivételesen nehezek lesznek, hiszen ismerjük a politikai körülményeket az MFF-en belül, ez egy óriási kihívás fog jelenteni, és ahogy most látható a dolog, hogy nagy hogy van egy elég erős csoport, amely legfeljebb a GDP 1%-át szeretné biztosítani. Éppen ezért fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy hogyan tud az EU további saját eszközöket grenenálni annak érdekében, hogy a fejlesztési célokat meg tudja valósítani, hogyan lehet pótlólagos költségvetést biztosítani az új feladatok megoldása érdekében, és úgy gondolom, hogy a fejlesztési politika egy óriási lehetőséget, esélyt jelent arra, hogy az elmúlt évek fejlesztési politikája alapján látjuk, hogy itt nagyon sok mindent kockáztatunk. Köszönöm szépen. Más szeretne esetleg szót kérni? Saját részemről azt tudom mondani, a Frank ugye az EDF-ről beszélt, és reméljük, hogy az Európai Parlament tud majd felülvizsgálati jogával is élni annak érdekében, hogy valóban az új eszköz működő legyen. Rossz volt egy rossz példa a nyár folyamán, éppen tegnap beszéltünk róla, hogy az Európai Parlament felügyeleti jogával nem tud élni a tagok, a, a tagállamok 11, július 11-én kaptak egyáltalán értesítést, mi nem kaptunk erről semmilyen értesítést, és a hát 19-e után már nem nagyon tudtunk tárgyalni a bizottsággal. Nos, hogyha az EDF-et integráljuk, technikailag azt jelenti, hogy valóban felügyeleti jogokkal tudunk élni, de ezt garantálni is kell, ezzel kapcsolatban az eddigieknél sokkal többet kell tennünk. Úgy gondolom, hogy a Frank Engel véleménye azért jelentős mértékben eltér a korábbiaktól, amelyet az afet is például megtárgyaltunk, tehát a kollégáknak még nagyon sok munkájuk lesz, és a politikai csoportoknak is világos álláspontra kell jutniuk majd az afetes kollégákkal ezt meg kell beszélni. Senki nem kért szót. Bocsánat, bocsánat, Charles. Moi, je crois qu'il faut se méfier des, des conclusions hâtives. Nous sommes au début d'un... <clears throat> Egy eljárásnak a kezdetén vagyunk. Tegnap volt egy értekezletünk, méghozzá a négy társ előadóval, és ez az értekezet, ez az egyeztetés nem sok mindent hozott, nem sok gyümölcsöt hozott. Meg kell nézni, hogy milyennek az eljárásnak a lényege, meg kell nézni, hogy mi jó a, fejlődés, a fejlesztésnek, meg kell nézni, hogy melyek a céljaink, és azokat milyen eszközökkel lehet a legjobban megvalósítani. Közben pedig hogyha nagyon messziről nézzük az egészet, akkor persze ott vannak a parlamenti jellegzetességek is. Kettő forgatókönyvet tudunk elfé- elképzelni. Mondhatjuk azt, hogy nincs betekintési jogunk az Európai Fejlesztési Alapba. Információkat kapunk, és közben pedig közben pedig hatalmas politikai problémával állunk szemben, ugyanis a bizottság, az Európai Bizottság, mint az Európai Fejlesztési Alapnak a letéteményese nagy problémában lenne, hogyha nem mentesítenénk a bizottságot. Ezt a betekintési jogot tehát erősíteni fogjuk, méghozzá ezzel a feltétellel, hogy a jövendőbeli döntéshozatali folyamat az Európai Bizottságban figyelembe veszi a parlamentnek az álláspontját. Vagyis, hogy egyértelműen fogalmazzak, vagy lesz nagyon sok végrehajtási aktusunk, nem is tudom, hogy a szerződésnek melyik cikke mondja ezt ki, talán a 285-ös, vagy pedig mi mondjuk meg, hogyha bármiféle politikai változás van, akkor kell egy eszköz, amelyel mi be tudunk avatkozni, és nyomást tudunk gyakorolni. Tehát mindenkit kérek arra, hogy a járt útról térjünk le, és nézzük meg, hogy hogyan tudnánk javítani a fejlesztési politikát Európában. Méghozzá úgy, hogy közben megerősítjük, megőrizzük, az Európai Parlament betekintési jogát. Nem lesz egyszerű menet. Lesz még lehetőségünk a következő szakaszokban egymás mellé tenni ezeket a most már létező eszközöket és a tervezett eszközöket. Itt pedig legyünk majd nagyon óvatosak, legyünk nagyon jó szándékúak, nézzük meg, hogy melyik lenne a legjobb eszköz, melyek lehetnének a legjobb eszközök. Hogyha arra a következtetésre jutunk, hogy vannak kontraproduktív eszközök, akkor azt is mondjuk ki. De először elemezni kell, és utána kell a következtetéseket levonni, mert pedig én még csak az elemző folyamatnak az elején járok. Nagyon sok eltökértség és sok türelem kell ehhez az elemző folyamathoz. És valóban türelem kell ahhoz, hogy a dokumentumot még október végéig véglegesíteni tudjuk. Igen, stresszes ez az időszak itt a szakbizottságon belül. Soha nem volt még ilyen stresszes, legalábbis soha nem értem, éltem meg ilyen stresszes időszakot, de nem szabad, hogy a babérjainkon üljünk, dolgoznunk kell, vannak érveink, amelyeket érvényesíteni kell. Ezt tegyük meg. Thank you very much. Köszönöm szépen. Félix Fernández Show, a DJ Defco, Cserjánész Gandhi az IS részéről. Nem tudom, ki szeretne először Félix? Igen, köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Mindenkit sok szeretettel üdvözlök ismételten. A legtöbb dolog elhangzott már egy rendkívüli kihívás, rendkívüli kihívás, de egy izgalmas visszatérés is egyúttal, és szeretnénk köszönetet mondani Frank Engelnek a vélemény termezetét, a konstruktív hozzáállásért. Nagyon sok minden elhangzott. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a bizottság egy jelentős erőfeszítést tett annak érdekében, hogy a költségvetési tervezetben a külső akciók, tevékenységek nagyobb szerepet kapjanak, és ez fontos ugye a fejlesztések szempontjából kapcsolatban a, a 92 százalék, 92 százalékra emelkedett az idéknek a finanszírozása a mostani 90-hez képes, és úgy gondoljuk, hogy a teljes MFF vita és azon belül is a külső finanszírozás egy fontos kérdés. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a, hogy a bizottság februárban elkészített egy dokumentumot, amelyben a, amelyben a bizottság a nyilvánosság kijelentette, hogy 2000 0,7%-on szeretné tartani az elkötelezettséget 140 milliárd a 100 eddigi 123 helyett annak érdekében, hogy valóban az egyensúly fenntartható legyen, és a 123 vagy 122 ez már önmagában is egy fontos lépés. Másosorban pedig azt is fontosnak tartom, és ez is már elhangzott jogosan, hogy az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk az IDF költségvetési megjelenítéséről, most alkalommal a bizottság ezt formálisan is bemutatta. 2011-es javaslatában akkoriban ugyanitt ültem, csak Filiberto székében ültem. Annyi volt a különbség, tehát mi tartottuk magunkat az ígéretünkhöz, amely önmagában véve is megnöveli a parlamenti jelenlétét a külső tevékenységekben 30%-kal hogyha az IDF pedig bekerül a e, költ, e, költségvetésben, akkor a szubszaharai, a csendes óceán és a, és a karib kiadások pedig a költségvetési folyamatba kerülnek bele, amelynek ugye a letéteményese a parlament. A döntések, ahogy látták, amelyet ugye a tanács júniusban tett, amelyben az IDF tartalékából mobilizáltak eszközöket, ez nem történhetett volna meg a normál Európai Uniós költségvetési folyamatban. Ez már önmagában is rámutat a bizottság javaslatára és elgondolására, hogy a parlament szerepe megerősödik megerősödik a költségvetés kezelése vonatkozásában, és végül, de nem utolsó sorban jó hallani mindannyiuk részéről, hogy igen, ez egy nagy kihívást fog jelenteni, viszont elég szűk az időnk, ugyanis egy nagyon fontos politikai célről van szó, amely mellett a parlament elkötelezte magát, és hogyha ránézünk a naptárra, a határidőkre, akkor az EFAT és ez a bizottság is azt mondta, hogy foglalkozni szeretne ezzel a javaslattal, úgy gondolom, hogy ez nagyon pozitív lehet, hogyha valóban el akarjuk élni a célunkat, és talán Filiberto szeretne még néhány gondolatot hozzáfűzni. Igen, öné a szó. Köszönöm szépen, Linda, mindenkinek jó napot kívánok, sát részemről is. Valóban teljes egészében üdvözöljük a véleménytervezetnek a hangvételét, különösen azt, hogy elismerik a kapcsolatot a különféle külső tevékenységek között, tehát az éghajlatváltozás, a migráció, és azt is, hogy az hogy az IDCI javaslathoz is kapcsolódik. Elhangzott, hogy a folyamat, hogy a fejlesztési eszközök 2%-a is szerepel itt. Azt hiszem, hogy ez lehetővé teszi a Engelféle tervezetnek a megvalósítását. Ilyen módon a nem teljesen fejlesztési aspektusokat is kellően le lehet kezelni. Ilyen módon meg tud tudjuk védeni, sőt növelni is tudjuk az SDG forrásokat, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb szakpolitikai területekről származó tevékenységekre is figyelemben tudunk lenni. Ez egy globális eszköz, a, mindez abba a helyzetbe fog bennünket hozni, hogy gyorsan tudunk reagálni az új körülményekre. A politika rendkívül gyorsan változik a gazdasági migráció, demográfia következtében, és új politikai trendek is alakulnak ki, hiszen tudjuk, hogy nagyon, a világ nagyon sok régiójában erőteljes politikai trendek bontokoznak ki, éppen ezért nekünk is lehetőséget kell kapni, hogy kiteríthessük a kártyáinkat. Most, hogyha a parlament szerepére gondolok, és amelyet Félix is elmondott, az IDF megjelenése a költségvetésben. Én is szeretném ismételten kihangsúlni néhány pontot, amelyet Krisztián Leffler már néhány alkalommal elmondott itt ebben a körben. Szükség van arra, hogy használjuk a múlt tapasztalatait, például a parlament részvétele a stratégiai párbeszédben, hogyha ez valóban tartalmas, politikailag tartalmas párbeszéd, amelynek során az a figyelmünket bizonyos administratív lépésekre összpontosítjuk, akkor a bizottság részéről is nyilvánvalóan nyitottság lesz tapasztalható, hogy legyen egy eszmecsere, egy, egy véleménycsere a bizottság és a parlament között a külső tevékenységek jövőbeni irányával kapcsolatban. Köszönöm szépen, Frank nincs itt, hogy reagálni tudjon. Tehát a módosítások benyújtási határideje szeptember 13 dél, és a szavazásra október 8-án, 9-én kerül sor. Most akkor a 18. napi rendi kö, kö, pont következik az ENSZ éghajlatváltozási keretet mennyi részes feleinek 24. konferenciára. E, minden évben e, tartanak a részes felek egy konferenciát az éghajlatváltozással kapcsolatban, és a 2015-ös Párizsi konferencia különösen fontos volt, e, ekkor fogadták el a Párizsi megállapodát. És idén egy szabályrendszert állítottak fel a Párizsi megállapodásnak a végső formájához az. Azt hiszem, hogy minden évben a Költségvetési Bizottság és a, a Környezetvédelmi Bizottság is egy állásfoglalás indítványt tesz, és mi is hozzájárulunk ehhez. De mivel nincsen hivatalos eljárási mód, ezért a koordinátorok úgy döntöttek, hogy egy informális eljárást fognak elindítani az ITRE modellje alapján tehát szintén egy állásfoglalás indítványt tesznek be. Én ezért különböző módosítókat hoztam létre, amelyet az anyagukba beletettem, és ezt elküldték a mindegyik frakciónak, és ekkor fogják kinevezni az árnyék jelentéstevőket. Szeptember 24-ig kell a kompromisszumos megoldásokat megtalálni. Akkor ezeket elküldöm az ENVI elnökének. Nos, akkor csak néhány szót szeretnék a módosítókról szólni. Kérem a koordinátorokat, akik itt vannak, hogy ösztönözzék a kollégákat, hogy a fejlesztési szakbizottságnak a hatáskörében maradjunk, és ne nyúljunk át a, a Környezetvédelmi Bizottságnak a területére. Tehát olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek a fejlesztéssel kapcsolatok. És itt a módosítókba ezeket belevettem. Az, itt vannak a fő igazgatóságtól is, és ők talán ö, aktualizálhatnák, hogy hol, ö, hol állunk a fejlesztési finanszírozással kapcsolatban. Én tudom, amikor elnöke voltam a, Költség, a Környezetvédelmi Bizottságnak, akkor ö, a fejlesztési finanszírozással kapcsolatos javaslataink nagyon gyakran nem öltöttek alakot. Tehát ezért szeretnénk, hogyha az éghajlati főbizottságoktól hallanánk, hogy hol állunk a fejlesztési finanszírozást illetően. Aztán a bioüzemanyagokról is szeretnék szólni, hiszen voltak a múltban olyan esetek, amikor a legszegényebb országokban a bioüzemanyagokat elkezdték termeszteni, és az embereket a lakóhelyük elhagyására kényszerítették. Aztán az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban is koherens politikát kellene folytatnunk, aztán a különböző projekteket le kellene zárni, és az energiafejlesztésre kellene hangsúlyozni a hangsúlyokat az új energiaforrásokra. Tegnap a külügyi bizottságban az elnök találkozott az új ENSZ koordinátorral, és azt kérték, hogy új megújuló energiaforrásokat találjanak, elsősorban a gazdaságokban, mert a, a fejlődő országban azt hiszem a 90% az energiák nak eh, eh, eh, nem megfelelően történik, elsősorban a mezőgazdaságban szeretnének beruházni az energiákkal kapcsolatban. Tehát az a fontos, hogy az, a fejlődő országokban a megújuló energiának a kialakítására is költsünk összegeket. Tehát ezeket az indítványokat nyújtottam be, nagyon gyorsan kell dönteni róla, nem tudtunk sok időt tölteni az árnyék jelentéstevőkkel ezzel kapcsolatban. Nem, szeret, nem tudom, hogy szeretne valaki hozzászólni. Köszönöm szépen, Linda. Először is egyetértek a mi oldalunkról a javaslatokkal, és köszönjük ezeket. az árnyék jelentéstevővel megpróbálunk mi is hozzájárulni, de a deve a bizottságnak az álláspontját a COP24-hez kapcsolatban meg kell fogalmaznunk. Mi sok, benyújtottunk a frakciónk részéről javaslatokat, tudom, hogy nem sok idő van rá, de de szeretnénk minden esetre a saját álláspontunkat továbbra is fenntartani és együttműködni. Köszönöm. Mivel a Klim és a DEVCO főigazgatásoknak is itt vannak a képviselői tőlük is szeretnénk hallani. Tehát, hogy idén mik lesznek a fő kérdések, tehát talán napra készen beszámolhatna Helena Delzsön. Köszönöm szépen. Mindenkit szeretettel üdvözlök, minden képviselőt. Valóban a COP24 nagyon gyorsan közeledik, mint az időpontja. Párizs óta már két év eltelt, és jelenleg a tárgyalások nagyon fontos kérdésekről szólnak. Először is, ahogy az elnök is mondta, a legfontosabb a párizsi szabályrendszerbe bele megegyezni. Tehát a módszer, tehát egy olyan módszerben, amelyben bíznak a különböző részes felek, tehát hogy valóban meg fogják, teljesíteni fogják, amiben be, megegyeztek Párizsban. Tehát, hogy az előre megjósolható feladatokat, több oldalú keretben próbálják megoldani minden fél részletelével. A második feladat az, hogy porbeszédet folytassunk arról, hogy hogyan fog, tartják be a szabályokat ott a terepen, tehát hogyan valósítják meg őket. Párizs óta már felkészülhettek a végrehajtásra, tehát ezeket a célkitűzéseket, amelyeket a vezetők megfogalmaztak a COP24-el kapcsolatban, valóban teljesítik. Az EU elég jó helyzetben van, nagyon bonyolult irányítási rendszerünk van, amely megfelelő az új szabályoknak, és épp ezért a tapasztalatunkat meg tudjuk osztani a partnerekkel. Az EU nemzeti, tehát a 40%-os célkitűzés megvalósítását illetően már előre haladtunk, tehát az megújuló energia csomagot, amelyben megegyeztünk a nyáron, jó helyzetet hozott, és eh, a jogi alkotási alap, keretet is megállapítottuk. Elsősorban az EU ban 80%-a a globális kibocsátásoknak vezet el bennünket ahhoz, hogy a, a Párizsban vállalt kötelezettségvállalásainkat valóban teljesítsük. Tehát a 2024-es célkitűzéseket. Nagyon örülök annak, hogy a DEVE bizottság hozzájárul ehhez a munkához, a módosítóival. Nagyon fontos hozzájárulás ez az Európai Parlament részéről, hiszen az éghajlatváltozás egy fejlesztési kérdés is, méghozzá egy nagyon fontos. Tehát a célkitőzések és a módszerek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Látjuk ezt a fejlesztésben máshol is, tehát az éghajlatváltozás mindenütt jelen van, és nyilvánvalóan a fejlődő országok a legkevésbé felkészültek és a legsérülékenyebbek. Ez elsősorban az Ákácsi országokat is érinti. Mint ahogy hallottuk, a éghajlatfinanszírozás nagyon fontos része a Párizsi csomagnak. Itt a szolidaritásról szól ez, e, tehát segíteni akarunk elsősorban a fejlődő országoknak azért, hogy fo- foglalkozunk a problémáikat és hogy az SDG-vel és az energiához való hozzáféréssel kapcsolatban elére, előre lépjünk. Tehát az EU már is tett lépéseket ebben az irányban. Van a megújuló energia kezdeményezés, tehát már jól haladunk. Nyilván van, vannak kihívások, irányítási kihívás, kihívások, tehát hogy hogyan tudjuk az új módszereket megvalósítani, de azt hiszem, hogy még ezen a területeken is tudtunk a többi adományázával is kommunikálni és megújulásokat találni. A megújuló energia nem csak a fejlődő országok számára kihívás, hanem a fejlett országok számára is, és mivel ez fontos mindenki számára, ez ezért a 100 milliárd 2020-ra, amely a kopenhágai kötelezettségvállalás, amely magán és állami források, ez is egy közös kötelezettségvállalás, és hogyha egy nagy adományozó megváltoztatja a kijelölt utat, akkor ez a többi partner számára is nagy kihívást jelent. Tehát a fejlődő országoknak meg kell érteniük, hogy hogyha egyetlen fontos szereplő megváltoztatja az irányt, akkor ez milyen kihívást jelent a többiek számára. Épp ezért nagyon fontos a teljes átláthatóság, és hogyha a fogadó országok szintén betartják az ígéreteiket, akkor sikerül ez csak. Fontos az átláthatóság és az előre jelezhetőségnek a témája is. Ezzel lezárnám, és köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, nagyon fontos volt ez a tájékoztatás majd megbeszéli a szakbizottság ezeket a kérdéseket részletesen. Nikoladi Piotr Antonio, a DEFCO-ból, DEFCO főigazástól is itt van, és itt az új programokkal kapcsolatban szeretnénk az új eszközökről hallani, azért, hogy tudjuk, hogy olyan projekteket fogunk teljesíteni, amelyek az éghajlatvizetési programhoz segít bennünket és a kormányzási irányítási programokat és célkitűzéseket is teljesítjük, amelyek az ENSZ és a Párizsi megállapodásokhoz is kötődnek. Ezért a kérdésem az, hogy a DEFCO hogyan vesz részt a COP-ban, és hogy fizetnek a COPÉR a programozáson keresztül. Jövő héten például ez, itt lesznek az EU nagykövetek a különböző delegációkból, és őnekik is van a COP Párizsi éghajlatváltozással kapcsolatban. Mint ahogy hallottuk, a fejlődő országok számára az éghajlatváltozás az egy nagyon fontos kérdés. 15 évvel ezelőtt Kenyában láttuk, hogy Kenyában mi történt, és nem, jöttek a, nem jött az eső, és, és voltak olyan gazdálkodók, akik a különböző helyzethez tudtak alkalmazkodni, de mindenképpen szükségük volt segítségre. Tehát itt arra kell gondolni, hogy hogy tudjuk a gondolatokat a gyakorlatban megvalósítani és ez mennyire lesz része az új programozásnak. Antonio úr, az önél a szó. First of all, I'm very sorry. Jó napot kívánok! Először is elnézést, hogy ilyen bonyolult a vezetéknevem, senki nem tudja kiejteni. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. A DigiDevCode képviselek és eh, én foglal- képviselem, és én foglalkozom a klímakérdésekkel, valamint a fenntartható eh, fejlődéssel. Szeretnék a kollégámnak a felvetéseire én is reagálni. Először is finanszírozás. Arról beszélünk, hogy a programozást, a kötelezettségvállalást hogyan lehet eh, átalakítani gyakorlatba, hiszen ugye mégiscsak mindennek az alapja az, hogy gyakorlati tevékenységet végezzünk. A DG DEFCO-nál a, ugye 20%-át a költségvetésnek klíma tevékenységre kell fordítani. Tudják, hogy ez a 20%-os cél, ez 2014-2017 között volt, ez a három év azt mutatta, hogy 90%-os célt sikerült elérnünk az elmúlt év, az elmúlt időszakban. Ez nem csak kötelezettségvállalást jelent, hanem konkrét kifizetést is. Tudjuk, hogy a kötelezettségvállalás és a kifizetés között vannak különbségek, főleg ugye ebben a tekintetben, hogy végül is mire használják a pénzt. A lényeg, hogy a kötelezettségvállalás és a kifizetés is jól alakul, amikor a klíma tevékenységre elkülönített forrásokról van szó, akkor mindig projekt alapú megközelítést alkalmazunk a különböző országokban, főleg a fejlődő országokra gondolok, amikor azt mondom, hogy a klímaváltozás az együttműködésünknek az egyik alappillére. Szerintem ez igen megnyugtató, ugyanis azt mutatja, hogy ezek a témák az országok menetrendjében egyre fontosabb szerepet játszanak. Az EU-s nézőpontból mindez segít abban, hogy a 100 milliárdos célkitűzést megvalósítsuk, erre már utaltunk. Természetesen még nagyon sok munka vár ránk. Ami pedig a kötelezettségvállalások gyakorlatba való átültetését illeti. Persze az egyik legfontosabb dolog az az, hogy a jövendőbeli külügyi, együttműk, külügyi együttműködési eszközöket továbbfejlesztjük, és a nemzeti kötelezettségvállalásokat megvalósítsuk. Három fontos elemet szeretnék kiemelni. Először is a finanszírozásnak a fele, amelyet eddig elköltöttünk, az adaptációs intézkedésekre megy. Segítünk az országoknak, főleg a szegény országoknak abban, hogy felvegyék a harcot az éghajlatváltozással. Az együttműködésünknek a együttműködésünknek eh, először tehát erre kell fókuszálnia. Ez eh, az összes kifizetésnek 55%-át teszi ki jelenleg. Egy másik fontos pont az az, hogy a hatásoknak a mérséklése az a kapcsolatban azt gondoljuk, hogy a jövőben még a fejlődő országoknak is öm, foglalkozniuk kell nemzeti kötelezettségvállalásuk keretében azzal, hogy ezek a, az változási hatások mérséklésére irányuló, ez, irányuló intézkedések hogyan is alakulnak. A magánszektort be kell vonni ebbe a tevékenységbe. Ahogyan önök is mondták, a, a, az IB együtt dolgozik természetesen a bizottsággal, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a helyszínen, az országokban elvégezzük ezeket a tevékenységeket, és természetesen ez mind az adott országokkal való együttműködésünk alappillérét képezi. Ami a blendinget illeti, nagyon fontos, hogy mindez a magánszektorból jöjjön, nem várhatjuk az állami szektort, hogy az állami szektor végezzen mindent. Viszont azt látjuk, hogy vannak olyan számok, amelyek igen, igen csak optimisták és nagyon nagyra törőek inkább kicsit földhöz ragadtabban kell számokról beszélni, főleg, hogyha megnézzük, hogy mozertani szempontból is ez mennyire lényeges. Ami pedig az adaptációs intézkedéseket illeti, ahogyan önök is tudják, számos intézkedés van ezen a területen. Szeretnénk nem csak a kormányokat bevonni a munkába, ők ugye az országokban a mi partnereink, hanem szeretnénk az önkormányzatokat, a magánszektort is bevonni a munkába. Ezen a ponton kettő fő kezdeményezésünk van. Az egyik a mm, Globális Éghajlatváltozási Szövetség, amelynek a költségvetése igen jelentős, és azt gondoljuk, hogy csak akkor lehet kormányzati szintű munkát végezni, hogyha közben van alulról felfelé törekvő tevékenységünk is. Ezeket a tevékenységeket ezen szereplőkön keresztül tudjuk megvalósítani, nem feltétlenül csak a kormányokkal együttműködve. Itt a parlamentben a, köve, a jövendőbeli együttműködési eszközökről, a többéves pénzügyi keretről nyilván fogunk ezt még cserélni. Ezt nagyon várjuk, és szívesen válaszolunk a kérdésekre. Köszönöm. Az éghajlatváltozásra figyelnünk kell majd az új eszközökben is, meg kell néznünk, hogy milyen arányban fordítunk erre forrásokat. 20% éghajlatváltozásra, ahogyan én tudom, voltam köztiszt képviselők a szolgál, és azt láttuk, hogy ez ez inkább az éghajlatváltozásra kell, hogy menjen, és fontos, hogy a politika is beálljon ezen ötletek mögé. Nagyon köszönöm a bizottságnak ezt az igen kimerítő választ. Mivel ez nem egy formális eljárás, nincs is formális leadási határidő, hogyha bármelyik frakciónak bármilyen ötlete, gondolata van, akkor kérem, hogy a titkárságnak küldje el, Dag fog ezzel foglalkozni. Nincs tehát formális mm, határidő, de hát azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a frakciók még jövő hét végéig le tudnák zárni ezt az eszmecserét. Meg kell ugyanis nézni, hogy informálisan, de adjuk el, megadjunk el lehetőséget arra, hogy módosítókat adjunk, Egyébként 24-ei, szeptember 24-e a legvégső határidő. Rendben, akkor a frakcióktól a következő hét végéig várjuk a hozzászólásokat, és akkor így még van időnk arra, hogy az elküldés előtt összeállítsuk a, a szöveget. 6 talán a péntek szeptember 6-áig, 7-ig várjuk akkor a hozzászólásokat, megjegyzéseket, és akkor Strasbourgban még lesz alkalmunk erről eszmét cserélni. Köszönöm a kollégáknak. Most pedig folytathatjuk a 19-es napi rendi ponttal. Ezt felvettük a napi rendi pontra, van egy pár napi rendi pont, amelyet utólag tettünk hozzá a napi rendhez. Ugyanis a humanitárius válság amelyről hallunk, a világ két részén arra ösztönzött minket, hogy ezt felvegyük, ezeket felvegyük a napi rendi pontok közé. Először is új információkat fogunk hallani, hogy milyen helyzet ebben a két országban. Egy pillanat nézem, hogy a DJ Eko képviselteti -e magát a teremben. Okay, yes, we have um, igen, Igen, a DJ Eko itt van. Akkor tehát kollégák, a Gáz, már beszéltünk. Beszéltünk a humanitárius helyzetről Gázában. Tudjuk, hogy a humanitárius helyzet nagyon aggasztó a gázai jövezetben. Jelenleg nagyon aggasztó a helyzet, a biztonsági szempontból is lezárták a határokat, nem olyan régiben a humanitárius válság pedig egyre csak nő, egyre rosszabb a helyzet. Az Európai Unió fontos partnere a palesztin hatóságoknak, és fontos partnere az onrának a humanitárius segítségnyújtás során. Tudjuk, hogy uh, az USA is nyújt ennek az ügynökségnek, ennek az ENSZ ügynökségnek segítséget. Bernárdi úr azt, hogy foglalkozik a közelkeleti kérdésekkel, meg is adnám neki a szót a DJ Eko részéről. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Ezt az időt arra fogjuk felhasználni, hogy a legújabb fejleményekről beszéljünk Gázában. Már június végén jártunk itt, akkor volt lehetőségünk arra, hogy a humanitárius válságnak a fő pontjait bemutassuk, úgyhogy most az elmúlt két hónapra fogunk fókuszálni. Jelenleg nagyon törékeny az a nyugalom, amely, mm, amely ott uralkodik, bármikor bármi történhet. Igen, intenzív volt a nyár, nagyon sok erőszakra, erőszakra láttunk példát, augusztusban egy éjszaka alatt több mint 150 rakétatámadás ért, érte a területet, négy civil meg is halt, egy terhes nő és a kis gyermeke is. Borzasztó, nagyon intenzív pillanatok voltak ezek. Azt gondoltuk, hogy akár nyílt konfliktusra is válhat a helyzet. Jelenleg még vannak demonstrációk minden egyes pénteken Izrael és Gáza határán, azonban ezek a demonstrációk nem annyira intenzívek, mint eddig. Kis csoportok gyűlnek össze a kerítésnél, és még mindig láthatunk itt lövöldözéseket. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy egyre többen sérülnek meg, március, illetve halnak meg március vége óta 177 palesztin vesztette életét, és több mint majdnem 19 ezeren sérültek meg. Ami a mm, helyzetet illeti, azt látjuk, hogy a mozgás területén korlátozásokat vezettek be. Hogyha megnézzük, hogy hol vannak az átjáró pontok, ezeket augusztus 19 és augusztus 27 ek között zárták be, majd meg fogom mutatni, hogy milyen is a helyzet a tavalyi évhez képest. Ráfáni átjáró pont Egyiptom felé, itt ezt bezárták, viszont most már nyitva van. Úgy gondoljuk, hogy körülbelül 300 palesztin megy át Egyiptomba naponta, körülbelül 200 közülük egyiptomi koordináció alapján megy át, vagyis nagyon, hat, nagyon nagy összegeket kell fizetniük, akár, akár 5 dollárt is, és ez illegális. Az egyiptomi biztonsági erők vizsgálják őket a legfőbb áruk, áru átkelő pont, ahol a humanitárius segítség is érkezik. Ezt bezárták, majd augusztus 15-én teljes kapacitáson újra nyitották. Ez egy hónapja mm, nem volt ilyen. Július 9-én zárták be, viszont viszont mm, sürgősségi üzemanyag, illetve gyógyszer átvitelére volt lehetőség. 2014-es történések után ezt újra indították, aztán betiltatták az ENSZ-es segítség egy részét. Részben július 24-én a sokaségi üzemanyagok számára ezt kinyitották, majd augusztus végén teljesen kinyitották. Augusztus 15-én ezt a, a halászati területet bővítették. A halászok számára nyáron nagyon nehéz volt, lehetetlen volt a normális tevékenységüket elvégezni. Jelenleg a válság már 2018-ban ugye zajlik, és az elmúlt két hónapban egyre nagyobb lett ez az elektromos, elektromos elektromos árammal kapcsolatos válság. Ahogyan tudják, az elektromos áram augusztusban nagyon nagy problémát jelent. Augusztusban körülbelül naponta négy óráig stabil az elektromos áramellátás. Jelenleg Izrael tudja csak ezt, ezt biztosítani. A helyzet igencsak kritikus. Augusztus 20-án a humanitárius koordinátor azt kérte a nemzetközi közösségtől, hogy, hogy sürgősségi sürgősségi intézkedéseket vezessenek be. 1,4 milliárdra lenne szükség ahhoz, hogy érkezhessen elektromos áram az ENSZ. Jelenleg Elnézést tudna mm, lassabban beszélni, kéri az elnök. Mondos, hogy a talán csak értsék, nem kell sietni, van időnk, mondja az elnök. Nagyon sok szám van, és ez igen, csak bonyolult tud lenni, mondja az elnök. 250 ö, egészségügyi ö, központ az ENSZ elektromos áramellátásának köszönhetően működik, illetve üzemanyagellátásának. Amikor nincs energia, amelyel ezt tudnánk működtetni, akkor az egészségügyi szolgálatok nem tudnak működni. 14 kórház Gázában az generátorokon keresztül működik, az elektromos áram csak 4 órán keresztül van egy napon, keresztül, vagyis nyilván a többi időben generátorokra van szükség. Az ez most adott üzemanyagellátás lassan kifutóba ki fog futni ennek a hónapnak a végén. Nagyon sok beteg, aki elektromos áramon keresztül kap ellátást, segítség nélkül fog maradni, hogyha elfogy az áram. 120 ezer, 120 ezer ember pedig a kórházakban meg fogja érezni, hogyha itt elveszítik az elektromos áramellátást. Szeretnénk bemutatni azt is vizuálisan, hogy hol vannak ezek a határátkelő pontok, illetve átkelő pontok, hogyha valaki nem tudná, hogy hol van a gázai övezet. Van ö, kettő határátkelő pont az emberek számára, és egy az árok számára, itt érkezik a humanitárius ö, segítségnyújtás is. Hogyha megnézzük az eredeti határátkelőt, látható, hogy ott a, helyet, a helyzet a 2017-es évhez képest javult, viszont 2017 mm, a legrosszabb év volt a mozgás szabadság szempontjából. 51%-kal kevesebben mentek itt mint 2016-ban, vagyis van javulás, viszont még mindig nagyon, nagyon kevés ez így. Vannak olyan emberek, akiknek orvosságra van szükségük, a nemzetközi szervezetek, a palesztin, palesztinok mondjuk kereskedelmi szempontok miatt szeretnének mozogni, tehát ez még mindig nem elég, messze van attól, hogy ez elég legyen. A keremsel, ami határátnél érkeznek ugye az áruk, itt vannak az augusztusi számok, ez a határátkelő pont egyébként le volt zárva augusztusban szinte végig, úgyhogy a trend az szintén igen negatív lesz. Van egy szám, amelyet szeretnék megosztani, amely érdekes lehet, ez pedig a mm, gyógyszerészet, illetve orvosi eszközök a gázai övezetben akiknek szükségük van bármiféle orvosi eszközre. Augusztus 13-tól, március és augusztus 13 között 240 páciens kért, és csak 25%-uk kapott, a 38%-uknál elutasították a kérelmet, ez rendkívül magas, ez a visszautasítási ráta. A többi pedig még mindig válaszra vár többi kérelem, ez még mindig probléma. Hogyha megnézzük magukat a gyógyszereket ebben a, ezen a héten, az izraeli felső, legfelsőbb bíróság ítéletet hozott, és az izraeli állam most már a gázai pácienseknek lehetővé kell, hogy tegye, hogy kívülről jussanak gyógyszerekhez. A Hemeshoz tartozó családok viszont nem kapnak ö, o, gyógyszerészeti gyógyszereket. Tehát, hogyha valakinek bármilyen kapcsolata van a Hemesszel, akkor nem kaphat ö, orvosi gyógyszerészeti segítségnyújtást. Hogyha megnézzük, hogy milyenek a humanitárius szükségletek, és hol vannak itt problémák jelenleg, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokan veszítik életüket, és mivel nem jól az áru, mivel nem jó az áruellátás, plusz 11 éve ö, blokkád van, ennek mind-mind az az oka, hogy ö, sokan veszítik életüket. 19 ezer embernek azonnal ellátásra lenne szüksége. Látható a nemi kor alapú leosztást, látható, hogy hány embert ért ö, lövés, ö, az ENSZ szerint július, végé, július közepéig 58%-a az embereknek kapott valamilyen lövést az összecsapások során. Ezek a sérülések pedig rendkívül súlyosak voltak, és nagyon nehéz volt ezeket, illetve mindig nehéz őket kezelni. Az emberek hosszú távú rokkantsággal kell, hogy megküzdjenek sok ö, sebészeti beavatkozásra, fizioterápiára ö, volt és van szükség, illetve valamikor az amputálás is elkerülhetetlen. Új ö, fertőzések ö, terjednek Gázában, a betegek 20%-ánál valamilyen, valamilyen ö, fertőzést láttak, 14%-uk szintén ki vannak ennek téve. A fertőzés esetén az amputálás szinte elkerülhetetlen. Az egészségügyi rendszer kezd összeomlani, de ezt nem csak mi látjuk most humanitárius szempontból, hanem ez a jövőben is így lesz. Ez nem csak egy most, nem csak egy mostani sürgősen adott segítség tudná ezt megoldani, hanem hosszú távú segítségnyújtásra van szükség, és Gázában a gazdaság újraépítésére is szükség van. Alapvető gyógyszerek hiányoznak, eszközök, nincs megfelelő gyógyszerészeti, el, illetve orvosi eljárás. 47, 48 százalék orvosság hiányzott, mm, vannak olyan eszközök, amelyek egy hónap alatt el fognak fogyni. Március óta 70 ezer beavatkozást, sebészeti beavatkozást el kellett, el kellett későbbre kellett tenni, mert vagy nem volt ember, aki ezt elvégezze, vagy nem volt elektromos áram. Az embereket mindig szerdán bocsátják el a kórházból, mert arra szerintenek, hogy pénteken majd jönnek az új betegek. A helyszínen lévő kapcsolattartóinkkal, illetve innen Brüsszelből is nézzük, hogy hogyan, a, hogyan alakul a helyzet. Elektromos áramhiány, erről már beszéltem, ennek azonnali kihatása van a vízellátásra is, a jó vízellátásra is. 97%-a a víznek Gázában az nem ivóvíz, úgyhogy ivóvízt ke- vizet kell vásárolni, vagy pedig a nemzetközi szervezetektől kell remélni, hogy ivóvizet adnak. Nagyon súlyos egészségügyi, illetve környezetvédelmi problémák vannak. Például a tengerbe megy a szennyvíz. Nyáron több mint 100 millió liter szennyvíz került be a, a tengerbe. Mm, gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy ennek milyen következményei vannak. Ezen túl pedig még likviditási probléma is van. Ennek az az oka, hogy csökken a vásárlóerő, és egyre többen, egyre több család a szegénység csapdájába kerül. A szegénységi ráta már 53%-nál jár, ez 38,8%-ról nyúj, nőtt 2011-től, vagyis a lakosságnak több mint a fele szegénynek minősül a szegénységi ráta, már 42% volt nem olyan régen is, de hogyha megnézzük, hogy az oktatásban részesült fiataloknál milyen a szegénységi ráta, itt már több mint 60%, százalék, úgyhogy igencsak aggasztó a helyzet. Szeretném gyorsan bemutatni, hogy milyen a nemzetközi közösségnek milyen válaszai vannak. Két évet fed le a mm, humanitárius segítségnyújtás, ez kb. 44 milliárd, millió dollár, Hogyha megnézzük, hogy 36% az az általános humanitárius segítségnyújtás a válságban lévő országokon, akkor azt is láthatjuk, hogy vannak még olyan dolgok, amelyeket meg kell említeni, például az ENSZ fehér könyve 43,8 milliárd eurót jelent ez 2018 és március, december, 2018 március és decembere között még 20 millió dollárra van szükség decemberig. Ott van az UNRVA, hogyha csak a sürgősségi segítségnyújtást nézzük, ez júniusban lejárt, tehát most már a normál költségvetési forrásokat használják, ez élelmiszerekre megy főleg el, illetve mentális segítségnyújtási programokra, valamint egészségügyi programokra. Még 44 millió dollárra van szükség, ez főleg Gázába megy el. Ott van a VFP, nekik 10 millió dollárra lenne szükségük, hogy a nem menekülteknek, vagyis azoknak, akiket az UNRV nem segít, segítséget tudjanak nyújtani. Nézzük, hogy az Európai Unió hogyan reagál, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, amelyet Gázának nyújtunk. 20 millió euró 2017-ben, 2018-ban jelenleg ez 24 millió euró, ennek a legtöbbje Gázába kerül. Beszélünk arról, hogy még nyújtsunk segítséget Gázának. A prioritási szektorok ugyanazok, amelyekről már említést tettünk, vagyis egészségügy, vízellátás, sürgősségi ellátások, de a múlthoz képest van egy kis változás, ugyanis jelenleg már nem is ellenállási kapacitást építünk, hanem a sürgősségi szükségleteket rendezünk. Összességében, hogyha megnézzük a fejlesztési um, együttműködést, több mint 146 millió eurót um, különítettünk el Gázának ebben az évben. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Hát ez egy eléggé szörnyűséges kép a humanitárius helyzetről, hiszen már korábban is nehéz volt, de e, miután az Egyesült Államok e, elismerte e, a jeruzsálemi helyzetet, azóta egyre rosszabb lett a helyzet. Tehát már is csökkentették a költségvetést, de nem csak erről van szó, hanem hogy ott el kell jutni a segélyeknek. Tehát ez egy nagyon-nagyon szörnyű helyzet, de nagyon örülök annak, hogy izraeli és palesztin delegáció alelnöke van. Bocsánat. Itt olvasom, <laughs> és rosszul olvastam. Ja, tehát gondoltam, hogy fura. De ő nem tudott elmenni Gázába, de hát elmondja majd nekünk de itt a humanitárius kérdésekről van most szó. Mi nem egy humanitárius segélyszervezet vagyunk, hanem politikai kérdésekkel is kell foglalkoznunk. Igen, nem tudtunk eljutni Gázába a dpp számára. 2009-ben jártam át ott utoljára, és azóta nem engedtek bennünket be, tehát megtagadták a bebocsátást. Ezt nem lehet elfogadni így. A parlamentnek sokkal élesebben kellene kritizálni ezt a helyzetet. És én tud, ismerem a helyzetet, eléggé ismerem, és én minden támogatok, egyetértek azzal, amit az ECO főigazgatóságtól hallottunk, hiszen katasztrófa a helyzet, katasztrofális a helyzet. Tulajdonképpen ostrom folyik a Gázában, de eh, ez tulajdonképpen eh, másoknak is a felelőssége, mi a palesztiniai hatóságot támogatjuk, legalábbis én támogatom, és nem fogadható el, hogy ezt a e, például az e, árammal kapcsolatos helyzetet politikai célokra használják fel. És amikor szeptemberben ellátogattunk ada, akkor e, a palesztin hatósággal is felvetjük ezt a kérdést Annyit szeretnék még mondani, igen, hogy növelni kell a segélyt, mert a helyzet drámai. De ne felejtsük el a humanitárius segélynyújtásnak az alapvető szabályait. Mert hogyha nincsen lehetősége a fejlesztésnek, nem, nem, most nem földrengésről van szó, vagy más katasztrofáról, akkor, hogyha állandóan csak humanitárius segélyt nyújtunk, és figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy az emberek nem tudnak elmozdulni sehonnan, mert minden le van zárva, tehát minden leáll, ez azt jelenti, hogy Gázában rosszabb a helyzet, mint a többi területen. Ez olyan, mintha állatok lennének ketrecben e, e, és akkor még azt is meg kellene gondolni, hogy tulajdonképpen egy ketrecen belül mennyit kellene takarítani. Ez elfogadhatatlan. Épp ezért szükséges, hogy az Európai Bizottság és a parlament is eh, lehetővé tesze, tegye, hogy a Gázába elmenjünk, hogy ott lássuk a helyzetét, de szükség van a politikai akaratra is, például a Bogerini eh, eh, asszonytól tulajdonképpen sokkolt engem, hogy hogy másokra hárítja, tehát Izraelre és az Afetre és másokra hárítja a, a felelősséget Mogherini asszony. tulajdonképpen a különböző átkelő helyeken lehetőséget kellene biztosítani az átkelésre. E, tulajdonképpen Izrael e, most akkor Egyiptomra hagyja e, a Gáza övezetet. Nem, ez Pakisztánnak, a, bocsánat, a, a területnek a része, és, és mindenkinek lehetővé kellene tenni, hogy oda eljusson. Épp ezért sokkal több nyomást kellene gyakorolni, nem szankciókról beszélnünk, hanem azt, hogy használjuk fel a rendelkezésre álló politikai eszközöket. Mind a bizottságnak, mind a parlamentnek rendelkezésre állnak ilyen eszközök. Nyilvánvalóan meg kell vizsgálni a partnerségi megállapodást, a kettes cikket, tehát megsértik a humanitárius szabályokat. Ez, ez egy jogi eszköz a kezünkben. Ugyanakkor már többször megbeszéltük, hogy különböző forrásokon keresztül próbáljunk segít biztosítani. Tehát nem csak az elfoglalt területekre, hanem minden mindenfajta lehetőség, az oktatás, stb. azt a saját döntéseink, saját törvényeink szerint legyenek megoldva. És tulajdonképpen szégyenletes, hogy, hogy ezeket nem tesszük meg, különösen Gáza esetében. És szeretnék itt utalni, nem is tudom, hogy mikor volt az utolsó állásfoglalás a parlamentben, amelyet elfogadtunk, többséggel elfogadtuk, és az ENSZ 2016-os decemberi határozata szintén egy olyan modell, amelyet fel lehetne használni. Tehát ez azt jelenti, hogy az elrendelkezésünkre álló eszközöket sem használjuk fel eszközként. Ez pedig az EU helyzetét, képességeit nagyon meggyengíti. Tehát itt itt eh, nem igazán szankciókat használunk, hanem hogy könyörgünk, hogy hát jaj, hát ezt az átkelő helyet meg tudnák nyitni, kérem szépen, hogy gyógyszereket átvihessünk. Tehát ezt egyszerűen nem tudjuk elfogadni, nem szabad elfoglalni. És kérem szépen, hogy Mogherini asszony is sokkal erősebb, határozottabb állásfoglalást eh, eh, képviseljen. Nekünk mind a gázai övezetben lévőket, mind Palesztinában élőket segítenünk kell, és mobilizálni a nem erőszakos megoldásokat. Itt tulajdonképpen nem emeljük fel a hangukat az ellen, hogy gyilkolják az embereket. A tiltakozó embereket meggyilkolják és tulajdonképpen Gázában ostrom folyik. Embereket polgárokat ölnek ott meg. Ennél sokkal többet tehetnénk. Megvannak erre az eszközök, megvan az erőnk hozzá, és a kötelezettségünk is megvan rá, hogy ezt megtegyük. Köszönöm szépen Köszönöm szépen ezt a betekintést. Tudom, hogy Iriszerom része a delegációnak, és megy Palesztinába, és ő tagja is az emberi, a, a humanitárius segítségnyújtással foglalkozó csoportnak is a, a tagja, és amikor vissza fog jönni, akkor nyilvánvalóan nagyon értékes információkkal fog rendelkezni, és igen, még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Mindenképpen mindig beszélni erről, tehát valóban sok, fontos, hogy ezzel is számoljunk, ezt a lehetőséget is használjuk, tehát hogy a, hogy a palesztin állam esetében ne minden gyűlölet és vérontássá változzon valóban ők megpróbálni, megpróbálnak a fiatalokért tenni valamit Gázában, és szükségünk van arra, hogy iskolákat építsünk. Tudom, hogy a betont lehet alagutak építésére is használni, de jobb, hogyha iskolák építésére használjuk. Ez sokkal többet segít számunkra valóban a, a források kimerülnek, és az Egyesült Államok is ugye azt mondják, hogy itt terroristákat támogatnak, és itt házon belül is hallani ilyen véleményeket. Nem látok további hozzászólást, de bocsánat, elnézést, Eli úr. Igen, teljes egészében egyetértek az elhangzottakkal. Nagyon sok száz milliót költhetünk ott a humanitárius segítségre, de ha a politika nem változik, akkor semmi nem változik, az emberek helyzete egyre romlani fog. Ugye állandóan terrorizmusról beszélünk, nem foglalkozunk a gyökerekkel. Ott látjuk, hogy mik a gyökerek, hogy mi a fi- miért kerülnek aztán a fiatalok, a terroristák látókörébe. Az Egyesült nemzetek lenne itt gyakorlatilag a felelős, hogy ebben a régióban tisztességes körülményeket teremtsen. Épp éppen ezért a továbbiakban is ez lesz a helyzet, hogy a Trump, a Netanyahu, illetőleg a Hamas a saját játékaikat játszhatják, és nem veszik figyelembe az emberek sorsát a gázai jövezetben és az egész régióban. Úgy gondolom, hogy nyilván segítenünk kell az embereknek, de lehetőséget kell teremteni arra is, hogy hogyan tudjuk ezek az emberekhez hozzáférni. Az Európai Unió pedig az európai intézményekkel és a tagállamokkal együtt erőteljesebben kéne mondani azt, hogy ott a helyszínen kell cselekedni, átvenni a humanitárius felelősséget, és nem szabad megengedni, hogy itt egyoldalú politikai előnyökre játszanak bizonyos partnerek. Tehát abszolút egyetértek azzal, ami elhangzott. Jó, köszönöm szépen nincs kérdés a DJ Echo felé, akkor szeretnék köszöntet mondani, szeretnének esetleg valamivel kiegészíteni. Tudom, hogy ezek nagy politikai ügyek, és saját politikai csoportjainkkal is meg kell beszélnünk ezeket a kérdéseket. Nyilván itt nagyon sok probléma van Gázában is, itt a politika húzódik meg a problémák mögött. Figyelemmel fogjuk kísérni a helyzet alakulását, és nagyon örülünk annak, hogy a mi bizottságunk is együtt dolgozik azért, hogy a segély eljusson Gázába. Köszönjük szépen! A 20-as napi rendi pont kezdő humanitárius helyzet Venezuelában és a régió más országaiban. Ez egy olyan kérdés, és egy olyan terület, ahol a humanitárius körülmények romlanak nyáron. Még a hét elején volt a BBC-ben egy rendkívül érzékenyítő rep, tudósítás, egy nőről volt szó, akik Kolumbiából kerülnek át, és gyerekek, nőkről szól, akik gyakorlatilag éhen halnak, a helyzet egyre inkább romlik, de nem akarom elmondani, mert a kollégák itt voltak Venezuelában. Tereza, megadom DJ Eco-nak egy pillantra a szót, de Tereza gyorsan akar valamit mondani, és utána mennie kell, mert el kell érni a repülőgépét. Jó, akkor jó, adjuk meg Terezának először a szót. Köszönöm szépen, Lindy, nagyon rövid leszek, megígérem. A, a bizottság és a kollégáim is elmondták az összes fontosat. A, azért inkább németül, inkább spanyolul fogok beszélni, és ugye amit megélünk mostanában e, Venezuelában, ez tényleg rendkívülinek mondható. A világ, a, tehát a globális migrációs szervezet elmondta, ez a, a, a régió legnagyobb exódusa, 2,5 millió emberről van szó, Kolumbia, Brazília, Ekvádor vonatkozásában ellenségességek törtek ki a brazil határ közelében a venezuelai menekültek élete veszélyben forog, elf, hihetetlen esetekkel lehet ott találkozni. Venezuelában valóban egy humanitárius válság bontokozott ki, amely egy politikai válságnak a következménye, és itt nem látjuk a kiutat, és nem látjuk a megoldást, hiszen mindenféle határozatok születek a, az Egyesült Nemzetek részéről, és mindez süket fülekre talál az érintettek körében a hatalmat birtoklók keretében, az alelnök esetében. Ő azt mondja, hogy nincs és éhínség Venezuelában, a kormány egyszerűen letagadja a humanitárius válság létét, 70 évnél idősebb nők ket látunk, gyerekeket látunk, akik gyakorlatilag éheznek, és sző, szörnyű helyzetben vannak, és a saját országukban történnek hihetetlen dolgok a szociális hálózatban, a sajtóban, letagadják ezeket a körülményeket, azt mondják, hogy nem egy humanitárius válságról van szó, nem engedik meg nekünk, hogy pénzeket küldjünk oda, segítséget nyújtsunk a rászorulók részére, ha bár itt nagyon sok segítségre lenne szükség, a problémákkal valóban a gyökereknél kellene foglalkozni, itt nem csak pénzről van szó, mert hogyha be is engedik ezt a pénzt, akkor is a rossz zsebekben, a rossz, keze, rossz kezekbe került. Éppen ezért nem a pénz itt a megoldás, hanem a helyszínen kell segíteni. Szükségünk van egy sokkal erősebb pozícióra, tehát szankciókat kellene alkalmazni ezen politikai rendszerrel kapcsolatban, amely szociális, gazdasági és humanitárius válságot okozott. Példátlan mértékű válságról van szó. Egy olyan, egy, egy teljes régióban az, ezt az egész régiót destabilizálja. Nagyon sajnálom, hogy el kell mennem, majd a kollégáknak adom át a szót a misszió részéről. Én továbbiakban is dolgozni fogok a témán, és nekünk is dolgoznunk kellene ezen a témán, Spanyolország, Portugáliában nagyon sok venezuelai él, és tudniuk kell, hogy nem hagytuk őket egyedül maguk önmagukra, hanem egyszerűen segíteni vagyunk hallani. Köszönöm szépen, nagyon jó, hogy ezt meghallgathattuk, és a többi kollégának is átadom akkor a lehetőséget, a szót, a amikor a, biztos, amikor a válság elkezdődött, akkor már mondták nekem, hogy mennyire sokkoló méretű ez a válság, és egyszerűen sokkoló az, ami történik Venezuelában. Már Irene Horez asszonynak adom meg a szót, remélem jól ejtettem ki a nevét, köszönöm szépen, és, és köszönöm, hogy jól ejtette ki a vezetéknevemet. Nos, a DG Eco-ban én a Latinamerikai eh, régióért vagyok felelős, annak az részlegnek vagyok a vezetője. Nos, eh, szeretnék eh, köszönetet mondani a bizottság érdeklődéséért, és köszönöm, hogy a parlament is érdeklődik a téma iránt. Venezuela valódi válságban, valódi humanitárius válságban van, és egy picit árnyékba került európai szemszögből. Nos, mi nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament missziót küldött a határövezetbe, a venezuelai határövezetbe, és nagyon jó volt ott az eszmecsere Nos, szeretnék három pontot ismertetni. Az egyik a humanitárius helyzet Venezuelában, a a szomszédos országokban kialakult helyzet, hiszen óriási a migrációs terhelés ott. Két szomszédos országról van szó, és mit csinálta a DG DEFCO ebből a szempontból? Tehát mi mit csinálunk? Tehát venezuelai helyzet. Venezuela, ahogy az előbb a Besszeril asszony az előbb elmondott, egy, egy kétségbeestő helyzetben van. Venezuela egy rendkívül gazdag ország, a legik, legstabilabb demokrácia volt Latin Amerikában, és egyik a leggazdagabb országok, országainak Latin Amerikának és most a gazdaság teljes összeomlását éli meg, miután a gazdaságot teljes egészében rosszul menedzselték, a lakosság kétharmada nem tudja megfizetni az élelmiszert, és most olyan számokkal találkozunk, a háztartásokat mértük fel, 2017-es adatokról van szó, és azóta a helyzet még tovább romlott. Nos, akkor a kétharmada lakosságának nem tudja megvenni az élelmiszert, alultápláltság van, 16%-os az alultápláltság, amely, amely a szükséghelyzetet meghatározza. Két millió gyermek nem jár iskolába, nem kap, is, nem, nem kap élelmiszert, nem kapnak ruházkodást, a kórházak 19%-a nem működik, azért, mert nincsenek eszközeik, nincsenek, nincs ellátás, nincsenek gyógyszerek, és nincs víz, és elektromos áram, az emberek nem tudnak oda jutni egyáltalán, és ebben a helyzetben a hiperinfláció ö, alakult ki az elmúlt másfél évben. Az azt jelenti, hogy a, egy normál hi, ö, bér pont annyira elég éppen, hogy néhány napig táplálni tudják a családokat, nagyon sokan függenek az élelmiszersegélyektől és élelmiszertámogatásoktól. Nos, az elmúlt, elmúlt hónapban a helyzet drasztikusan romlott, mert a pénzt értékét ugye csökkentették, egy devaluációra került sor, a pezóról van szó, ugye. Mindez azt eredményezte, hogy az emberek megtakarításai teljes egészében elvesztették értéküket. Tehát kétharmada a lakosság nem éhezik gyakorlatilag, és az év végére ez az arány tovább fog nőni ez mind azt eredményezte az elmúlt években, hogy a venezuelaiak nagy tömegben hagyják el hazájukat, egy exódusra kerül sor, a középosztályhoz tartozók már elhagyták az országot, a gazdagabbak már elhagyták az országot, és most a év eleje óta a szegény és a nagyon szegények hagyják el. Másfél millió ember hagyta el az országot az, az elmúlt másfél évben, és ezek a számok drámai módon növekednek. A kolumbiai határt óriási nyomás nehezül, az emberek naponta mennek át Kolumbiában, mert az egyik ilyen túlélési módszer az, hogy naponta átmennek a határon. 1,6 tized határátlépő kártyát adott ki a, a venezuelai, illetve a kolumbiai hatóság és egy millió venezuelai gazdasági menekült ér jelenleg Kolumbiában. 400 ezer ember lépett át Venezuelából, és gyorsan nézem a számokat, a migrációs számokat. Ja, Kolumbiában hivatalosan 900 ezer plusz 1 millió, akik amúgy is az országban vannak, 1,6 millió ők átlépik naponta a határt a kártya segítségével, a határmobilitási kártyas, akkor 547 ezer venezuelai lépett át csupán csak 2018-ban százezer venezuelai van, akit hivatalosan regisztráltak gazdasági menekültként Ekvádorban, és legtöbben az új belépők között mennek tovább Peruba, illetve Csillébe. Csillében 400 ezeren léptek be 2018-ban, és egy további szám Chile 150 ezer új belépő 2018-ban, plusz még 100 ezer fő, aki már amúgy is az országban volt, és körülbelül 70 ezeren jöttek meg ebben az évben. A múlt évben, illetve a múlt év végén a szomszédos országok még befogadó magatartást tanúsítottak a venezuelaiak iránt a szomszédos országok igyekeztek alkalmazni, igyekeztek alkalmazkodni a saját jogi rendszereik révén a kialakult helyzethez a jogszabályokat úgy alkalmazni, hogy speciális vízumok, vízumokat, illetve munkavállalási engedélyeket bocsássanak ki az érkezőknek, de az elmúlt hónap óta a venezolai exódus, tehát ez az óriási szám a, annyira exponenciálisan megnövekedett, hogy szociális nyugtalanság alakult ki, idegen ellenes, idegen, gyűlöle, idegen gyűlölő magatartás alakult ki, tehát a, kormány, a kormányok szigorítottak. Tehát most már útlevérre van szükség, érvényes, útve, érvényes útlevérre van szükségük a venezuelaiaknak az átlépésre és most már gyakorlatilag lehetetlen útlevélhez hozzáférni, mert nincs papír, nincs dokumentum, nincs, nincsenek nyomdák, nincsenek, e, nincs elektromos, tehát elektromos áram, tehát a legtöbb embernek nincs dokumentuma, vagy lejárt útlevelei vannak, és az UNHCR részéről tíz nappal ezelőtt volt egy felhívás, az emberek félnek, ugyanis elakadnak a határövezetben. Ugye a Ven- tehát a venezuelak szívesen mennének Perúba, mert ott jó a munkaerőpiaci helyzet, ott el tudnának helyezkedni. Tehát ezek az emberek elagadtak a határ övezetben, és ezek rendkívül szegény és rászoruló emberek Kolumbia, a Kolumbia is kétségbe esett, ugyanis az, az embereknek nincs elég pénzük, hogy elérjék a határt, gyalog mennek a határ, határ és megpróbálnak valami éjszakai szállást szerezni maguknak, vagy pénzhez jutni, főként gyerekekről van szó, fiatal fiúkról, fiatal nőkről, akik akik a különféle kizsákmányolás áldozataivá válnak, munkaügyi, tehát munka kizsákmányolás, szexuális kizsákmányolás, minden a bűn, bűnt elkövetők általi kizák, kizsákmányolás mindenféle formájáról van szó. Mindez teljesen destabilizálja Kolumbiát is, és destabilizálja a béke folyamatot is. Nyilván tudják, hogy a béke folyamat amúgy is meggyengült, és tudják azt is, hogy fiatal venezuelakat megtalálják a bűnelkövetők, kábítószerkereskedők, különféle fegyveres csoportok. Amit mit a szomszédos országok többször is felhívást intéztek, kértek, a nem, kértek nemzetközi segítséget, elmondták, hogy az USA is egy nagyon erős állásfoglalást bocsájtott ki, és Ekvádor is kért egy nemzetközi konferencia összehívását a migrációs válság leküzdése érdekében. Nos, mit, mit tettünk mi idáig? Két évvel ezelőtt indult ugye a tevékenység Venezuelában egy kis, kis és rendkívül alacsony szinten. Elkezdtük támogatni a venezuelai karitást, élelmiszersegélyek, stb. révén, akkor további két millió érkezett a múlt évben, amikor elkezdtük támogatni a Vöröskeresztet például, a UNHCR segítségével és néhány civil társadalom bevonásával, nem kormányzati szervezet bevonásával megpróbáltunk fölépíteni egy humanitárius hálózatot Venezuelában. Az egyik probléma Venezuelában, amikor segítséget akarunk biztosítani, hogy Venezuela egy nagyon gazdag ország, nagyon gazdag ország volt, és nem vo- nincs hagyománya a humanitárius segítségnyújtásnak. Tehát megerősítettük ezt a hálózatot, egészségügyi támogatást, élelmezést biztosítottunk, mindenféle támogatást és védelmet próbálunk biztosítani és miután Szélyenidis biztos meglátogatta Venezuelát és a határt, további összegek, további 5 milliót szabadítottak fel a a tartalékokból további célok megvalósítására Venezuelában és a szomszédoknál Kolumbia is függ a határövezettől, illetve befogadó államnak minősül. Egyre több venezuelai érkezik tehát Kolumbiába, ahogy elmondtam bizonyos támogatást biztosítottunk az ekvádori Vöröskeresztnek, ott is emberek érkeztek, konfliktusok voltak, be kellett őket fogadni, tehát ott is támogattuk az ekvádoriakat akkor támogattuk Brazília határövezetét az ION segítségével. Nos, ezzel nem ért még véget a történet, ugyanis segítséget tudtunk adni Venezuelán belül is. Nyilván hallották azt, hogy a venezuelai kormány soha nem ismerte el, hogy ott egy humanitárius válság van az országban, soha nem kértek nemzetközi támogatást. Minden egyes esetben egy ilyen nehéz, érzékeny kapcsolat, ami kialakulóban van. Helyi szinten azonban mindent nagyon átlátható módon tudtunk elvégezni, és a partnereink képesek voltak dolgozni, meg a, és, és az önkormányzatok megadták az engedélyeket, és nem avatkoztak be mi ezt egy nagyon pozitív jelként értékeltük. Minden egyes esetben gondoskodtunk arról, hogy alacsony profilon dolgozzunk, annak érdekében, hogy megkönnyítsük a helyzetünket, hiszen helyi szinten könnyebb dolgozni, mint országos szinten. Májusban, ez év májusában, tehát 2018 májusában arra törekedtünk, hogy a DEFCO esetében egy venezuelai kompakt alakuljon ki. Ez azt jelenti, hogy a DEFCO eszközöket vigyük be, mert a DEFCO-nak ugye a venezuelai kormányjal kell dolgoznia, és ez egy nehezebb helyzet, illetve próbáltunk egy átlátható intervenciós keretet kialakítani Venezuelában és a régióban. Tehát ennyit próbáltunk idáig tenni. Nem kell elmondanom, hogy tekintettel az óriási szükséghelyzetre Venezuelában többet kell tennünk. Köszönöm szépen! Köszönöm ezt a nagyon részletes bemutatását a helyzetnek. Köszönöm, itt ebben a szakbizottságban először beszélünk erről a humanitárius válságról. Nagyon örülök neki, hogy erre sor, sor került, ugyanis hallottam, hogy vannak olyan kollégák, akik voltak ott, és mindjárt meg is adom nekik a szót. José Feria az, elő, az első a néppártól, utána pedig az Aldés kolléga. Nagyon köszönöm, elnök asszony, nagyon köszönöm, hogy megnyitotta a vitát ezen a, erről nagyon fontos témáról. Voltam, én voltam az egyik delegációs tag, voltam az országban, Venezuelában, Kukutában jártam. Ez a határon található, Kolumbia-Venezuela határán. Ám el kell mondanom, hogy emberként nagyon nehéz volt látni, hogy mi történik ott. Az emberek teljesen magukra vannak hagyva, ahogyan Tereza is mondta. Ott vannak a gyerekek a szüleik nélkül. Éjszaka jártunk ott, és akkor hallottuk, hogy hét venezuelai halt meg, a Kukutai úton próbálták, próbáltak Venezuelából menekülni, már csak egy pár kilométer volt hátra, megálltak éjszakára, és ott meghaltak, és ez, ez mindennapos dolog. Pont ott a határon, ugyanis nem lehet tudni, hogy mi történik az országban. Ezek tények, ezek történnek. A DJ Echo persze igaz, amit mond, valóban ez történik Venezuela, Venezuelában, viszont minden rosszabb, mint én ezt el tudjuk képzelni. 2015-ben voltam a választásokkor Venezuelában, és azóta kapok leveleket venezuelaiaktól, akik kérik, hogy segítsek nekik gyógyszerekkel, élelmiszerekkel. Próbálom, de nehéz a, a rezsimen átjutatni ezeket az árukat ugyanis a rezsim nem akarja beismerni, hogy humanitárius válság van az országban. Hagyják, hogy az emberek meghalljanak. Nem szeretnék hosszan beszélni, de szeretném elmondani, hogy Kolumbiában jártam, és szeretnék gratulálni a kolumbiai hatóságoknak. Mindent megtesznek, amit csak tudnak. Csodálatos dolgot végeznek ott a határokon. Viszont Perút, Ecuadort szeretném bírálni, ugyanis most elkezdtek útleveleket kérni a menekültektől. Ez pedig elképesztő ezek az emberek nem tudnak Venezuelában útlevélhez jutni, egyszerűen lehetetlen. Vagyis ezek az országok nem engedik be a területükre a venezuelai menekülteket. Brazíliában um, szintén elképesztő, mi történik. Az emberek, akik menekülnek az országukból, a hazájukból, az atrocitások miatt, amelyeknek ki vannak téve a, a rezsimben, most próbálnak átjutni, próbálnak más országba átjutni, és azt kell mondanom, hogy szerencsére vannak olyanok, akik még harcolnak azért, hogy Venezuela élhető ország legyen. Azt szeretném kérni, kérdezni, elnök asszony, és tényleg köszönöm ezt a kezdeményezést, nagyon köszönöm. Önnek is feladata, hogy nyomást gyakoroljon Mogherini asszonyra, Ahogyan Tereza is mondta, nagyobb nyomást kell gyakorolni a venezuelai hatóságokra. Gyakoroljunk nyomást. Gyakoroljunk nyomást szankciókkal, egyéni szankciókkal a venezuelai hatóságokra gyakoroljunk nyomást. Szerintem ami a leges legfontosabb, az az, hogy a menekülteknek hogy a venezuelai menekülteknek adjuk meg a menekült státuszt, ismerjük el, hogy ők menekültek. Ennyit szerettem volna mondani. Ott minden nap emberek halnak meg. Most, ahogy itt beszélek, mindeközben Venezuelában emberek halnak meg. Igen, ez emlékeztet engem más történésekre. Törökországban 2015-ben jártam, még mielőtt az emberek elkezdtek volna Európába menekülni. A számok ott is egyre csak nőnek. Gyakran, amikor a szegények, ahogyan a bizottságképviselő is mondta, a szegényeknek a legnehezebb amikor az emberek segítségre szorulnak, iskolára szorulnak, akkor ugye egyre nehezebb mindez. De gondolkodjunk el ezen, hogy mit tehetünk. Például a plenárison felvethetjük a venezuelai humanitárius válságot, de még egyeztetni kell a frakciókkal. Bát Zsisze, aki szintén ott volt a delegáció tagjaként. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Nagyon köszönöm, szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak köszönöm a kötelezettségvállalásokat, és köszönöm az információkat, amelyeket megosztottak velünk. Mit is tehetünk Venezuelában? Szeretném kiemelni, szeretném, szeretnék egy két évvel ezelőtti Time um, cikkre emlékeztetni. Volt ebben a cikkben egy fekete-fehér kép, egy borzasztó kép, amelyen azt ó, láthattuk, hogy egy ország éppen összeomlóban van. Na már most ez a benyomásom, hogy az események történnek, de egyre lassabban, mindeközben a válság egyre gyorsabban eszkalálódik. Politikai válságról van szó, olyan válságról, amely, amelyet nem természeti katasztrófa okozott, vagy nem, nem háború okozza ezt a helyzetet. 30 millióan élnek Venezuelában, gazdag ország ez, négy éve viszont egyre csak sodródik hiány van mindenből, szegénység tombol, nincsenek meg az alapvető áruk, az alapvető termékek. Ezek a különböző problémák, ezeket a problémák, különböző problémákat a kormány tömegpusztító fegyverként használja fel. A tömegpusztító fegyvereket arra használják, hogy elnyomják a lakosságot, hogy egy korrupt rezsimet, rendszert fenntartsanak. Az ENSZ kiadott egy nyilatkozatot, amely elismerte, hogy kettő és fél millió ember menekült. Két millió ember már elhagyta az országot. Olyan emberek ők, akik jobb mm, pénzügyi helyzetben voltak. Most már sokkal többen szegények is útnak indultak, és mindennek az oka nem háború és nem természeti katasztrófa. Június végén Kukutában jártam, Fontos kimondani, hogy igen, menekültek, emberek mozognak, vannak menekült táborok, nagyon aggasztó a helyzet, a szegénység borzasztó. Ilyet nem látni sehol, olyan, mint hogyha egy folyóként ömlenének az emberek. Borzasztó. Borzasztó, lehetnénk mi is azok az emberek, akik átkelnek ezeken a hidakon. Szudánban más a helyzet. De Kukutánál az emberek lehetnének akár a mi szomszédaink is. A helyzet sokkal borzasztóbb, mint ahogyan ezt el tudjuk képzelni. Legyünk pragmatikusak. Az Európai Uniónak szerintem nagyon sokat kell tennie. Venezuelában lehet dolgozni, lehet dolgozni, de a rezsim azt akarja, hogy ne legyen semmiféle lehetőség a fejlődésre, semmiféle humanitárius segítségnyújtásra alkalmas csatorna nincs. Ezen következményeket, ezen körülményeket tekintetbe véve továbbra is erőfeszítéseket kell tennünk. Persze, az élelmiszer segítség a legfontosabb. Nagyon sok gyermek hal meg, hihetetlenek a számok. Minden terhes nő menekül az országból. Senki nem akar Venezuelában ö, szülni. Nem azért, mert nem akarnak, hanem mert egyszerűen nincs választásuk nincs választási lehetőségük. A, a táplálkozás alig van lehetőség, olyan mm, betegségek ütötték fel a fejüket, amelyek már réges-rég eltűntek. Venezuelának segítséget kell nyújtani azoknak az embereknek, akik mondjuk Kolumbiába vagy más országokba menekülnek, ahogyan ezt a kolléga is jelezte. A segítség nagyon professzionálisan érkezik, nagyon jó a koordináció. A kolumbiaiak, akikkel egyeztettünk, minden egyes szervezet, minden egyes hatóság, mindenki a venezuelai testvéreikről beszéltek. Nem azért, mert ez egy egyszerű szlogen, hanem azért, mert mélyen belül ezt ők így érzik. Sze- egészségügyi segítséget kell nyújtani, élelmiszereket kell adni a menekülteknek. Az emberek több kilométer gyalogolnak egy nap, még mielőtt átjutnának Kolumbiába. Nincs elektromos áram. Kerekezben van, hogy van ö, elektromos áram, de bizonyos régiókban egyáltalán nincs semmiféle elektromos áram. Árvizeket látunk, olyan, olyan, ö, olyan ö, városokat látni, ahol egy méteres a vízszint bent a lakásokban. Hatékonynak és pragmatikusnak kell lennünk, amikor humanitárius segítséget nyújtunk. Mindeközben eltökéltnek, határozottnak kell lenni, hogyha a regionális együttműködésben mi is részt szeretnénk venni. A régió stabilitása van veszélyben. Az állásfoglalásaink mindez ideig egyértelműek voltak. Most ezekhez hozzá kell adni a humanitárius segítségnyújtás operatív részét. Szerintem ez a jó út, ezen kell tovább haladnunk. Így ugyanis meg tudjuk mutatni, hogy mi készek vagyunk segíteni. Köszönöm, Sárl kért szót. Igen, szeretném megkérdezni azoktól, akik jártak a helyszínen, hogy hogyan lehet segíteni a helyi Vöröskereszten keresztül, a Caritason keresztül, más civil szervezeteken keresztül, hogy lehet segíteni. A kolléganő az előbb említette, hogy nehéz, sőt szinte lehetetlen kívülről segítséget adni. De vannak-e közvetítők, akik segítenek, tudnak segíteni abban, hogy a humanitárius segítséget a helyszíne juttassuk? Láttunk például Észak-Koreában példát arra, hogy vannak helyi szervezetek, akikkel, amelyekkel együtt lehet működni. Második kérdés, ez már egy al kérdés, a helyi szereplők eléggé megbízhatóak el biztos, hogy az a segítség, amelyet nekik nyújtunk, az jó helyen köt ki? Szerintem a DJ Echo említette, hogy a caritas dolgoznak. Visszaadjuk majd a szót, de majd csak később. Összegyűjtöm a kérdéseket, és utána a, a kollégák reagálnak, utána pedig a bizottság. És azért tudnám válaszolni Sárnak. Igen, köszönöm, köszönöm a kérdést igen, vannak, vannak ott helyi szereplők, de erről nem feltétlenül kell beszélni, ugyanis nagyon sok problémájuk van a Maduro rendszerrel. Ugyanis azt mondták ott nekünk, hogy vannak informális utak, ahol a humanitárius segítségbe tud jutni, viszont ezek nem hivatalos utak, és így kell, hogy ez maradjon. Persze ezt nem mondhatom el, hogy ezt kimondta, de van lehetőség. Van lehetőség, de nagyon óvatosnak kell lenni. Ugyanis, hogyha ezt a lehetőséget felszámoljuk, hát nagyon nehéz a rendszer, ugyanis ott vannak a hatóságok, akik tudják, hogy van valamiféle út, ahol a segítség eljut, és mit is mit tesznek, pénzt kapnak ezért. Informálisan tud érkezni a segítség egyszerre formális és informális ez a segítség. Így kell, hogy ez maradjon. Vannak olyan szereplők, akikkel jól tudunk együtt dolgozni, akikkel kapcsolatban tudunk maradni. Megvannak ezek a kapcsolatok. Most azt próbáljuk megtenni, most próbáljuk, próbálunk árukat juttatni a helyszíre informálisan. Vörös kereszt? Nem. Igen, Mit tudtunk tenni valóban ez a kérdés? Ezt kérdezem, hogy akik elhagyják Venezuelát, azokkal mi a helyzet? Júliusban már beszéltünk a témáról, volt eszmecsere, nem tudom, hogy július óta új-e ez az útlevél dolog. Nem tudom, hogy a, mm, itt ebben a hónapban el tudunk-e fogadni egy másik állásfoglalást. Ezen az útlevél dolgon el tudnánk gondolkodni. Na de a végén még visszaadom a szót a bizottságnak. Talán itt az útlevéllel kapcsolatban tudnánk valamit tenni, nem tudom, hogy pontosan mit, de esetleg elgondolkodhatnánk azon, hogy útlevél témában mit tudunk egyeztetni a környező országokkal hogyan tudjuk elérni azt, hogy változzon a helyzet. Talán azt is meghallgathatnánk, hogy az ENSZ aktíve a területeken. Kornyé úr. Köszönöm, elnök asszony, egy diplomáciai kérdésem lenne. Az Európai Unió miért nem gyakorol több nyomást, nagyobb nyomást Venezuelára, és az Európai Unió miért nem ö, keresi ebben a témában az európai országoknak a koordinációját. Második dolog, mindenki tudja, hogy a Maduro rendszer korrupt rendszer. A korrupt rendszere, rendszereknek korrupt embereknek az a mm, jó tulajdonságuk megvan, hogy nem tartják maguknál a pénzüket. Tehát hogyan lehetne esetleg máshogyan a kormányjal egyeztetni ebben a témában? Igen, a bankokban mindig lehet találni pénzeket. Köszönöm, én is szeretnék hozzászólni, ugyanis azt gondolom, hogy a kérdés hogy a hozzászólás ö, csatlakozik ahhoz, hogy az Európai Unió mit is tehet. Az amerikai az Amerikai Szövetség kiadott egy jelentést az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekről Venezuelában. Hét szerepel ez, ezen a listán, ebből a legsúlyosabb az a szegénység felhasználása az elnyomásra és a hatalom megtartására. Ez emberiség ellen elkövetett bűneknek a listáján szerepel. A volt kanadai igazságügyminiszter készítette ezt a jelentést, amely szerintem elégséges alapot ad arra, hogy a római nyilatkozatnak az aláírói kérjék az illetékes hatóságokat, hogy az emberiség ellen elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan induljon eljárás. Négy latin-amerikai ország, Kolumbia, Chile, Paraguay, és a negyediket elfelejtettem, szerepel ezek között, Kanada is támogatja. Véleményem szerint az európai országoknak támogatniuk kell ezt a kezdeményezést. A, ugyanis ez több mm, kín, megkínzott embernek a beszámolójára alapul. Itt mentális, fizikai ö, szexuális erőszakról is beszélhetünk, úgyhogy a Nemzetközi ö, Büntetőbíróságnak a véleményét ki kellene kérni. Meg kell nyitni ezt a humanitárius segítségnyújtási csatornát, a politikai fogvatartottaknak segíteni kell abban, hogy kiussanak a börtönökből, amennyire csak lehet. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak a mm, véleményét ki kell kérni, Mindezt együtt a humanitárius segítségnyújtással. Visszadom a szót Rozénak. Je crois que... Azt hiszem, hogy ha praktikusak akarunk lenni, még a Vatikán sem tud semmit se tenni. Kár, hogy ezt kell mondanom. Tulajdonképpen Kuba keresztül van a megoldás. A kubaiakkal diplomatiai tárgyalásokat kezdeni, hogy ők hozzájárulhassanak, tehát hogy ők eljuttathassák az humanitárius segélyt Venezuelában. Jelenleg nincsen más megoldás. De nem szabad elfelejteni, amit Beatrice mondott, Nyilvánvalóan a nemzetközi intézményekben, a nemzetközi büntetőtörvényszéknél politikailag erősen kell fellepnünk, és az Európai Parlamentnek is ezt kell tenni. Hiszen vannak olyan állampolgárok, akik felteszik a kérdést, hogy mit tesznek, hiszen itt halnak az emberek, mit tesznek, nyaralnak, de hát valamit tenni kell. Tehát nyomást kell gyakorolni rájuk. Épp ezért mondom elnök azt, hogy még egyszer, és gratulálok, hogy most tartanak egy ilyen vitát, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen. Most akkor az ECO főigazgatós képviselője kap szót, Horály asszony, hogy visszatérjen bizonyos kérdésekre, és hogyha még tud hozzátenni valamit. Jó, rendben van. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Én csak támogatni tudom azt, amit hallottunk a helyzetről, tehát, hogy reménytelen a helyzet, és a parlament tulajdonképpen egy nagyon jó nyilatkozatot tett. Kérdezték, hogy mik az új elemek. Két ilyen új elem van. Az infláció emelkedik, és nem olyan régen egy új gazdasági reformcsomagot vezettek be, amely a vásárló erőt teljesen tönkretette. Tehát megköttek az alapvető élelmiszereknek az árai, támogatásokat megszüntettek, stb. Tehát azok az emberek, akiknek voltak valami megtakarítás, volt valamilyen megtakarítása, azok sem tudják azt elkelteni. Tehát az emberek kétharmada nem tud élelmiszert venni. Most már ez bizonyára magasabb. E, tehát e, ez azt jelentette, hogy megint csak a szomszédos országban újabb áramai mentek az embereknek. A hozzászólásoknál hallottuk azt, hogy a helyzet korábban is már reménytelen volt, akkor most csak növekedett az embereknek drámai módon a száma, akik a szomszédos országokban mennek. Ez az egyik eset, a másik, ez azt jelentette, hogy a szomszédos országok megszigorították a határjövizetet. Például Én ismerek eseteket. Volt korábban egy olyan úgynevezett humanitárius vízum, amely e, a venezuela számára lehetővé tette, hogy az alapvető szolgáltatásokhoz hozzáférjenek. De megszigorították ezt. Aztán tovább növelték a követelményeket a határokon, tehát hogy újra, útrevére van szükség, és egy bizonyos mennyiségi dollárra ez azt, az Ecuadori az és egy dollár alapú gazdaság, tehát az emberek egész egyszerűen prostituálják magukat, és azt hallom, hogy hogy azok az emberek, akik ott állnak sorba a határon, hogy E, el, eladják azt, ami van nekik, tehát, és ez a sor sokkal hosszabb, mint azok, akik utazni akarnak. Tehát tényleg olyan feszültség van és konfliktus ezekben az országokban, hiszen már ezeket az embereket gátolják, ezek nagyon szegények, akik bejutnak, prostituálják magatják, a munkahelyekért verseny van, és mindenféle túlélési módszereket próbálnak, akár törvényes, akár nem. Tehát a biztonsággal kapcsolatos aggályok is nőnek. Még van egy dolog Venezuelában kapcsolatban. Venezuela mindig is bizonytalan ország volt, mindig is nagy volt a bűnözés száma és akkor ez még növekedett, mert mindenből hiány van, ezen kívül bizonytalanság van. Tehát ez az egész kép, és igazából szöröt köszönöm mindenkinek, hogyha önök mutatják az érdeklődést a helyzet iránt, mert ez szám, bennünket is segít abban, hogy több forrást mobilizáljunk, és többet tegyünk ezért az ügyért. Most akkor a kérdések. Tehát kikkel működünk együtt. Mint ahogy már mondtam, a civil szervezeteknek a hálózata az mindig is alacsony szintű volt. Tehát mi megpróbáltuk megerősíteni ezeket. Jelenleg együttműködünk a, a helyi karitásszal, a Vöröskereszttel, aztán a a Fej Alegriával, amelyek különböző vallási szervezetek. Ez a szervezet Latin Amerika több országában is létezik. És felállítottunk egy állandó jelenlétet Venezuelában. Szakértők érkeztek, van egy hivatalunk Bogotában, ahonnan szab, rendszeresen mentek Venezuelába, és akkor van egy szakértő, aki most ezt felügyeli. Az ensz kapcsolatban ott van az Egyesült Nemzetek Egyes Menekültügyi Szervezete, az UNICEF, stb. Tehát ők ott vannak hivatalosan Venezuelában. Persze vannak problémák, nehéz nekik dolgozni, de mi is együttműködünk velük. Ezen kívül támogattuk a humanitárius hálózatnak a működését is, és megerősítettük a munkájukat, az összehangolását. Minden olyan nehézséget elismerek, problémát elismerek, amit önök itt említettek mi próbálunk a pahon keresztül fontos gyógyszereket bejuttatni, tehát megpróbáljuk a lehető legjobb lehetőséget megtalálni. Tehát a helyi szinten néha a hatóságok mivel kétségbe esettek a helyzetük miatt, könnyebb velük együttműködni. a fiabilité francia szót használom itt, tehát az életképességet illetően megvalósíthatása volt, illetően már mondtam korábban is, hogy a szervezetek nem nagyon erősek, és ezekkel a szervezetekkel kapcsolatban volt egy problémánk, azért, mert nagyon gyakran változik a személyzet, mert elmennek az emberek, például, hogyha Paratásznál voltak orvosok, az orvosok elmentek az országból. Tehát állandóan újra kell képezni az embereket, megerősíteni a szervezetet, felügyelni őket, ott lenni eh, a helyzetben. Tehát úgy érezzük, hogy ez lehetséges ezekkel az informális kapcsolatokkal. Aztán az új elemekkel kapcsolatban már mondtam, aztán az ensz kapcsolatban is, tehát hogy ott jelen vannak. A migráció kérdését életen mind a menekültügyi szervezet és az ION azok nagyon elkötelezték magukat a szomszédos országokban, két felhívást is sürgőségi felhívást bocsátott ki mindkét szervezet, 32 millió USA dollárt és 47 ezer szervezet a, a, a, az ENSZ szervezete. Tehát ez már valami, de ennél sokkal többet kell tenni. A politikai szinten Kolák, ez a tanácsnak a munkacsoport foglalkozik Venezialával. Nem akarok most a kollégáim nevében beszélni, tehát a külügyi szolgálat emberei bizonyára szívesen eljönnek, hogy elmagyarázzák, hogy mit tesznek. Tudják, hogy az, az EU a múltban is támogatta a mediációt, közvetítést. Májusban szankciókat indítottak bizonyos emberek, felelős emberek kell szemben, mert politikai erőszakot követtek el, és ez azt is jelentette, hogy befagyasztották a, az eszközeiket, a vagyonaikat, de itt nem tudok részletekbe menni. A szomszédos országok, mint ahogy mondtam már, nyomás alatt vannak. Tavaly óta a limai csoportot megalakították, amely egy alcsoportja a latin-amerikai országoknak, amelynek a célja az, hogy foglalkozzanak a venezuelai helyzettel. Azt hiszem, hogy erre utalt a kolléga, Kanada is tagja ennek a csoportnak, az EU viszont nem, csak megfigyelőként és támogatóként van ott. Ebből a csoportból szintén kérték, hogy a humanitáris segélyeket növeljük. Azt hiszem, hogy a jövőben nekünk erősebben kell támogatni a migrációs válságot, elsősorban a legkiszolgáltatottabb emberek számára, akik ott vannak a határokon, tehát nők, gyerekek, azokat, azokat akiket kizsákmányolják, kell segíteni. Aztán a Venezuelán belüli humanitárius segítségre is kell koncentrálnunk. Azért, hogy megakadályozzuk, hogy az emberek meghalljanak, és egy ilyen exodus történjen, hiszen ez rossz hatással van azokra is, akik ott maradnak az országban. Tehát, hogyha valakinek a valamilyen rokona, az unokatestvére, a fia, a nagybátyja, stb., aki munkaképes ember, elmegy, és akkor tulajdonképpen csak a nagymama marad meg a kisgyerek. És azt hiszem, hogy ez egy elkeserítő helyzet az emberek számára. Köszönöm szépen, hogy elhívtak bennünket, és önök rendelkezésre állunk bármikor. Köszönjük szépen, mondta az elnök. Tehát örülök, hogy volt idő a megbeszélésre. Tavaly volt egy állásfoglalás, és ez a plenárisra is kerülhet majd, és Mogherini Olsznodnak küldhetünk egy levelet, hogy ezt az eszmecserét lefolytattuk, és hogy az ECO főigazgatóság szeretné, hogyha minél több támogatást nyújtanánk és Mégarini asszonynak több párbeszédet kellene folytatni a, a szomszédos országokkal a humanitárius segély érdekében és hogy valamilyen megoldást találjunk, mert különben nem tudjuk a segélyeket eljuttatni, az emberek nem tudnak kijutni, az úton halnak meg, ahogy hallottunk. Tehát egy ilyen gazdag országban ez egyszerűen felháborító. Tehát Láttunk már a világ legszegényebb országaiban szörnyűséges helyzeteket. Tudom, hogy, hogy voltak olyan korai kollégák, akik szörnyebb helyzeteket láttak ezekben az országokban, de legalább az infrastruktúra rendelkezésre áll. Tehát ezt elküldjük, ezt a levelet Mogherini asszonynak, és talán ha nem változik semmi, meg egy hónapon belül, akkor újra elhívjuk az ECO főigazgatóság kollégáit, és plenárisan is tárgyuk ezt. Nagyon szépen köszönjük a kollégáknak, hogy megosztották a az élményeiket. A 21. pont a kérdések nincsen, a 23-as vagy 22-es az tehát hogy nincsen semmi más bejelentés, és a 23-as a következő ülés, szeptember 24. Van még egy ötletem. Az EU országok nagykövetei itt lesznek a jövő héten, megnézzük, hogy a venezuelai nagykövet eljöhet-e, és egy kis ülésen megbeszélhetnénk-e az ottani helyzetet. Tehát a következő ülés szeptember 24, fél három, Köszönöm szépen, és köszönöm a tolmácsoknak is.